Macsli jelentése a termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban, a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése. Rövid bemutatásról van szó, tehát a jelentés bemutatására megadom a szót az előadó asszonynak. Hát tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! nem sokára éjfél lesz, egy hosszú munkanapnak lesz lassan vége, de még mindig egy fontos téma van a napirenden. Míg mi különböző témákkal foglalkozunk, a hátunk mögött, anélkül, hogy ezt észlelnénk, vagy anélkül, hogy ezt észrevennénk, az agrárföldek egyre inkább kevesek kezében koncentrálódnak, nagy vállalatok, vagy nem mezőgazdasági vállalatok kezében a vállalatok 3%-a uralja az európai termőföldek több mint 50%-át. Úgy gondolom, hogy ez a számadat már elegendő kell legyen ahhoz, hogy tisztán lássuk, milyen horderejű ez a probléma. A az európai termőföldek koncentrációjáról szóló jelentés, valamint annak a második része, hogy hogyan lehetséges az, hogy a gazdák számára biztosítsuk a földhöz való hozzáférést, azt hiszem, hogy nagyon időszerű. Nyolc pontot szeretnék röviden felvázolni, amelyeket kidolgozok a jelentésben. Először is minden előadónak szeretnék árnyékjelentéstevőnek köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért hiszen ez valóban példaértékű volt. A jelentésben egyértelműen szerepel az, hogy a föld nem egy szokványos kereskedelmi cikk. Természetesen ott van a négy szabadságig az Európai Unióban, ezek mellett kitartunk, de a föld nem egy szokványos árucikk. A jelentés azt is tartalmazza, hogy az Európai Parlament és a Bizottság mindent meg kell tegyen azért, hogy az önkéntes iránymutatások átkerüljenek a gyakorlatba a tagállamokban. És ezen túlmenőleg támogatnunk kell a tagállamokat, azért, hogy véget vessenek a saját termőföldjeik kiárusításának. A kiárusításon arra gondolunk, hogy más tagállamoknak vagy harmadik országoknak a kezébe kerüljenek ezek a földek, és az egyik fő pont, amelyet elvárunk a bizottságtól, az, hogy kritériumokat tartalmazó katalógus dolgozzon ki, amely egyértelműen felsorolja a kritériumokat, hogyan tudnak az európai tagállamok diszkriminációmentesen védelmet nyújtani a kiárusítással szemben a földeknek ugye a korrupciót is meg kell említenünk, azt szeretnénk, hogy az Európai Unió egy megfigyelő központot hozzon létre, ezen ágazatban. Itt valóban egyértelmű adatokkal kell operálni, és így áttekintést kaphatunk arról, hogy a termőföldek koncentráció hogyan alakul az Európai Unióban. Megnevezzük, és szintén fontos ez SPD képviselőként számomra, hogy egyértelmű célunk az, hogy a szociális stabilitáshoz a a magántulajdon is hozzá tartozik, ez stabilitást jelent egy társadalomban, ezt támogatnunk is kell. Megismételjük, és ez szintén fontos, megismételjük az európai agrárpolitika sarokköveit és az európai agrármodellnek a lényegi pontjait. Itt többre van szó, mint a termékek előállításáról, ez így is van, de az agrárpolitika, illetve az európai agrármodell az éghajlatváltozással, a biodiverzitással is összefügg, és aki egy jó európai agrármodellt szeretne támogatni, az sok különböző elemre kell, hogy építsen. Tehát számos gazdára szükségünk van Európában, nem kevés gazdára van szükségünk. És egyértelműen megnevezzük azt is, hogy összefüggés áll fenn a pénz koncentrációja, a egyre kevesebb kézben való koncentrációja, vagy mint az agrárföldek egyre kevesebb kézben való koncentrációja között. A jelentés megfogalmazza az európai agrárpolitika vonatkozásában azt az egyértelmű megállapítást is, hogyha továbbra is azt gondoljuk, hogy a fő támogatásunk a területi alapú támogatáson keresztül valósul meg, akkor be kell lássuk, hogy a terület alapú támogatás gyakorlatilag akadályt jelent, ugyanis a támogatásunk módja elősegíti továbbra is a koncentrációt, a föld koncentrációt, tehát itt gyakorlatilag még el kell végeznünk a házi feladatunkat. Tisztelt kollégák! A labda most egyértelműen a bizottság térfelén van, és a tagállamoknál, hiszen itt egy olyan kérdésről van szó, mely a tagállamokat érinti. Mi, a parlament, a véleményünket egyértelműen kifejtettük. Azt hiszem, hogy holnap, amikor szavazunk, nagy többséggel szavazunk majd erről. Ritkán van ilyen egyetértés köztünk, de a föld koncentrációt, a mezőgazdasági földek koncentrációját meg kell állítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó asszonynak. És mivel éjfél elmúlt, szeretném mindenkinek mondani, hogy már csütörtök van. Átcsúsztunk a következő napba. Nos, visszatérve a napi rendünkre, most a spontán hozzászólások következnek. Tizen kértek szót, úgyhogy talán azoknak adnám meg elsőként a szót, akik még nem beszéltek. Rodríguez asszony az első. Czy jest obecna? A jest, bardzo proszę. Parancsoljon. Sí, gracias. Köszönöm, elnök úr. A föld harácsolás, illetve a föld koncentráció egy komoly problémát jelent az Európai Unióban. Ez nehezíti a fiatalok letelepedését, illetve a földhöz jutást, és azt is, hogy a kisebb gazdaságok átalakuljanak. Ennek számos oka van. A spekuláció, a nagy infrastruktúrák céljából a kisajátítás, az erdő telepítés, a közös agrárpolitikával kapcsolatos lépések. Tehát azt látjuk, hogy a tanács és a bizottság félre tekint, míg a kormányok lehetővé teszik ezt a helyzetet, és előtérbe helyezik a földek nem mezőgazdasági célú felhasználását. Reméljük, hogy a bizottság tudomásul veszi ezt a fontos jelentést, és megfelelő intézkedésekkel védi a mezőgazdasági földeket, hogy elő hogy eleget tegyen a szociális feladatának, az élelmiszerek előállításának. Véget kell vetnünk a föld koncentrációnak, és annak, hogy a kisvállalkozások, a fiatalok vagy a nők ne tudjanak letelepedni a vidéki területeken, és ne tudjanak a mezőgazdaságból megélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mária Hajból következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Mária Neuchlnak is, az előadónak. Valóban rendkívül nyitottan dolgozott, működött együtt a különböző frakciókkal, megpróbált jó kompromisszumokat kidolgozni, ezeket szerintem sikerült is megtalálnunk. Nem vitás, hogy a földkoncentráció létezik Európában, és az sem vitás, hogy a jogalkotás a föld témájában a tagállamok kezében van, ezzel tisztában vagyunk, de az európai politika különböző területeken kapcsolódik mindehez. Elég, ha példaként megemlítem az agrárpolitikát, ez is elhangzott már, vagy a regionális fejlesztés, a beruházási politikák, mindez kihatással van arra a kérdésre, hogy kinek van joga a földhöz, ki spekulál a föld területekkel, és ki az, aki ezt egy beruházási cikként próbálja felhasználni, de be kell látnunk, hogy ez megélhetési alap nem csak nekünk a gazdáknak, mi a gazdák a belső piac számára termelünk, és mindannyian ugyanazon a piacon kell, hogy majd értékesítsük a termékeinket. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió iránymutatásokat dolgozzon ki,

Köszönöm szépen, López Bermejo kolléga. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy ez a vita a, földterület, a termőföldekhez való hozzáférésről most éjfél után kerül megvitatásra, hiszen ez az európai agrárpolitika szempontjából kulcsfontosságú. Hazában, Spanyolországban egyfelől sújt bennünket az, hogy felhagynak a termeléssel az ilyen szétdarabolott területeken, míg más térségekben délen a föld kevés nagy birtokos kezében koncentrálódik, akik a közös agrárpolitikának köszönhetően meggazdagodnak. Éppen ezért fontos elismerni ebben a jelentésben, hogy milyen jelentőséggel bírnak a köztervezési politikák, beleértve a földbankok, valamint a közhitelek, illetve az, hogy szükséges fellépnünk a mezőgazdasági termőföldek koncentrációjával szemben. Nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a föld azért kell legyen, aki megműveli, és ha élő vidéki területeket akarunk, akkor fenn kell tartanunk a kis birtokokból szempontból álló hálózatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Már túlléptük az idénket, a spontán hozzászólásokat illetően, épp ezért ezt le kell e, zárnom, és bocsánatot kérek még attól a nyolc hozzászólótól, aki a nevét felírta, de nem volt erre idő. Biztos úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Köszönöm Neuchel képviselőnek és a kollégáknak ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ezzel egy nagyon fontos elemzést hajtottak végre a tulajdon, valamint a mezőgazdasági termőföldek felhasználásával kapcsolatban. És ez egy olyan dokumentáció, amely, amelyet mi is osztunk a bizottságban. A termőföld egy nagyon fontos szerepet tölt be a gazdaságban, de ennek vannak társadalompolitikai funkciói is. És tulajdonképpen a mezőgazdasági termőföldek, valamint az ingatlan területek földek stabilizáló hatással vannak a polgárok szempontjából, hiszen ők így az Európai Unióval kapcsolatos felelősségük felelősségüket megjeleníthetik, láthatják. Éppen ezért a közös agrárpolitika továbbfejlesztése során, ami a következő költségvetésben majd előttünk lesz, szem előtt kell tartanunk azt, hogy hogyan tudjuk a jövő nemzedék gazdáit arra ösztönözni, hogy maradjanak ebben az ágazatban, hogyan tudunk perspektívát nyújtani nekik, és az élelmiszer ágazaton belüli koncentráció mellett hogyan tudunk lehetőségeket nyújtani a kis gazdaságoknak a mezőgazdaságban. Itt egy célkonfliktussal állunk szemben. Az európai jogban természetesen szerepel a beruházások szabadsága, mindenki, bárki, kis vagy nagy vállalkozó is beruházhat különböző javakba európai állampolgárként a saját hazájában és egy másik országban is az Európai Unióban, és a harmadik felek is jogosultak erre, és fordítva ez elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, számukra lehetőség nyílik, hogy a föld koncentráció, illetve a föld spekulációval szemben intézkedéseket foganatosítsanak, annak érdekében, hogy a vidéki közösségeket megőrizzék, valamint a mezőgazdasági termőföldeknek is bizonyos mértékű védelmet nyújtsanak. Ezzel be kell látniuk, hogy az európai jogszabályoknak eleget kell tenni, az elmúlt években támogattuk a tagállamokat és a régiókat is, megpróbáltunk felmutatni számokra bizonyos utakat azzal kapcsolatban, hogy milyen korlátozás, hogy a korlátozások, illetve intézkedések hogyan hozhatók összhangba az európai jogszabályokkal, és hogyan tudjuk a diszkriminációt elkerülni. Úgy gondoljuk, hogy az ön jelentése alapján folytathatjuk a párbeszédet a tagállamokkal, és éppen ezért önnel, valamint a tagállamokkal is számítok a további egyeztetésre. Én a költségvetés témájában a következő pénzügyi keret, valamint a közös agrárpolitika reformjának kidolgozása során vissza fogok térni erre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr ezzel